Ha chiesto Szavazatmagyarázatok következnek. Antonio C. képviselő kap először szót. Ő pedig Van Nistelrooy jelentéséhez fűz magyarázatot Antonio C. úr. Köszönöm szépen. Alig hall